meghívásunkat és beszámol a, klímai, a Párizsi Klímakonferenciáról. Üdvözöljük az Európai Parlamentben. Hölgyeim és Uraim, tavaly december 12-en Párizsban történelmi léptékű sikert értünk el. Először sikerült minden államot rábírni arra, hogy vállalja a ráeső részt a változás elleni harcban a klímaváltozás elleni harcban nagyra törő célokat. Sikerült elfogadnunk közöttünk azok, akik apák és anyák jól érzik, mennyire fontos ez, és azt is tudjuk, hogy milyen sok éve dolgozunk a e Párizsi konferencia sikerén. Kanyéte biztosnak is szeretném megköszönni, a luxemburgi elnökségnek is, az EU teljes tárgyalócsapatának, ám feltétlenül mindenek önnek, a klímakonferencia elnökének, Fábius miniszter úrnak, aki hatalmas részt vállalt a sikerben. Önnek sikerült hatalmas diplomáciai ügyességgel az egyébként sokszor széttartó nézeteket összeegyeztetni. És az Európai Unió vezető szerepét megőrizte a klímaváltozás elleni harcban. Erre szükség is van, hiszen elsőképpen a saját vállalásainkat kell megvalósítani. Ebben a házban a egység van, hogy a fejlődő országokkal szembeni vállalásainkat is teljesíteni kell. A Párizsi siker révén nagyon sok dolgot tudunk majd elérni. Ezért nagy megtiszteltés számunkra, miniszter úr, hogy itt van ma velünk. Naram Fabius űr, üdvözlőjük Ön még egyszer, és átadom ennek most a szót. Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, tisztelt Bizt, Kanyeti biztos úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, barátaim! Szeretnék először is köszöntet mondani Schulz elnök úrnak, hogy engem meghívott, mint a COP21 elnökét, hogy beszámoljak a megállapodás nagy vonalairól, amelyet Párizsban december 12-én múlt évben fogadtunk el, és hogy szóljak a következő lépésekről is, gondolom ez érdekli önöket. A 2015-ös év mindenütt nagyon nehéz volt a világban, és Európának pedig különösen. Ebben a kontextusban a Párizsi Klímakonferencia egy reményt fogalmazott meg. meg lehetővé tette, ami elég ritka, hogy valamely a nemzetek összessége összegyűljön, és megmutatta a Párizsi konferencia, a diplomácia és a multilateralitás bizonyos feltételek mellett fontos eredményeket tud elérni. Egyébként múlt októberében volt alkalmam arra is, hogy az önök környezetvédelmi és külügyi bizottságában beszámoljak arról, hogy milyen kritériumokkal lehetne egy jó megállapodást elérni Párizsban, de akkor még nem tudtuk, hogy milyen eredmények lesznek. 29 cikke van a Párizsi megállapodásnak, és 140 pontja az ehhez kapcsolódó határozatoknak. Ezeket mind sikerült megvalósítani egyetemleges megállapodást értünk el, ami 187 ország nemzeti hozzájárulását foglalja meg. Ez nagyon ambiciózus, hosszú távon a két fokra határozza meg a felmelegedési kritériumot, másfél, és a szénsemlegességet az évszázad második felében. Ez egy dinamikus megállapodás, egy olyan mechanizmus, ami öt évenként felülvizsgálatot fogalmaz meg, és az első ö, ilyen ö, időpont 2023-ban lesz, de már 2018-ban meg fogjuk vonni az erőfeszítések mérlegét, és ez adott esetben lehetővé fogja tenni a kötelezettségvállalások megemelését. Egy átláthatóságot egységesen meghatároztunk azzal, amit rugalmasságnak neveztünk, annak függvényében, hogy mely állam mire képes jogilag kötelező a megállapodás, amennyire ez lehet, figyelembe véve több államnak a politikai korlátait és a megállapodást általában véve mindenki igazságosnak ismeri el valamennyi témában, és a gazdag országok szolidaritása is megvalósul a sérülékenyebb országok irányába többek között, hogy a 100 milliárd dollárt évente a sérülékeny országok javára előteremtjük, illetve ezt az összeget 2025-ben majd újra határozzuk. Természetesen a gazdasági lépések is ehhez vannak. Tehát eredetileg nagyon kevesen hitték a kop előtt, hogy ebből bármi is lehet. Egyrészt a kopnak az ambíciói illetően különösen szeretném üdvözölni azt a kötelezettségvállalást, ami Bárnyó úrnak a jelentésében is megjelent, ami egy új megközelítést fogalmazott meg, és amit önök 2015. októberében fogadtak el a konferencia előtt és üdvözlöm Kenyete biztosnak a kötelezettségvállalását is, akivel való igaz, hogy fehér éjszakáink voltak, és a luxemburgi elnökségnek is, többek között Karol Disbur miniszternek, aki rengeteget segített, és természetesen önökön keresztül az egyes országokat is szeretném köszönetet mondani, akik ezt lehetővé tették. A COP21 lehetővé tette, hogy a klíma ügyét összekapcsoljuk nem kormányzati szereplőkkel is. Több mint 5000 város, régió, vállalat, beruházó és civil szervezet 180 országból ugyancsak kötelezettségeket vállaltak. Tehát egyrészt megvan az állami oldal és a nem állami is. Nagyon ambiciózus projektek vannak ezekben, amelyeket még 2020 előtt megvalósításra kerülhetnek. Itt egy dinamika jelent meg, és szerintem ez a dinamika most már visszafordíthatatlan. Sokszor szokták mondani, hogy történelmi jelentőségű, helyesen vagy nem helyesen. Szerintem a történelmi nem talán a leghelyesebb megfogalmazás, de a, van egy Párizs előtt és egy Párizs után a klíma ö, helyreállításában. Természetesen még nagyon sokat tennivaló annak érdekében, hogy ezt a történelmi jelentőségű szerződést végrehajtsuk és alkalmazzuk. 2016-nak kell lenni annak az évnek, amit én úgy neveznék, hogy a négy P éve. Mit jelent ez? Az első P az a processzus, tehát az aláírási és ratifikálási eljárás április 22-én New Yorkban az ENSZ-ben fog megnyílni a szerződés aláírás céljából. Önök bizonyára tudják, hogy legalább 55 ország kell, akik öt a kibocsátások 55%-át képviselik, akiknek ratifikálniuk kell ahhoz, hogy ez hatályba lépjen. És természetesen az is kell, szükséges, hogy a lehető legtöbb európai vezető és világvezető jelen legyen április 22-én. Az Európai Unió volt az első, amely már 2015 márciusában már példát mutatott, és példát kellene, hogy mutasson azzal, hogy már április 22-én aláírja a megállapodást, majd pedig a lehető leggyorsabban ratifikálja. A második P az a precízió, tehát a pontosítása a megállapodásnak, illetve az ehhez kapcsolódó határozatoknak. A ö, célokat meghatároztuk, és ezt most konkrétan tettekre kell fordítani. Ez majd Bonban fog megvalósulni, otthon az első ö, alkalmazási határozatokat létrehozó munkacsoport fog ülé, ülésezni, ahol a ö, finanszírozási kérdéseket kell pontosítani, a konkrét módozatait annak, amit az öt éves felülvizsgálat jelent a nemzeti teljesítésekre, és az átláthatóságot a kötelezettségvállalásokkal. A harmadik P az pedig a 2020 előtti időszakra utal, tehát 2020-ban kerül felülvizsgálatra a megállapodás, de már 2020 előtt is lesznek szükséges lépések. Tehát az úgynevezett Lima-Párizsi lépések, ahol az, áll, az államokat és a nem kormányzati feleket is össze kell fogni. Például a ö, az interszoláris megállapodás, amit Indiából indítottak el, ez a baktérítő és ráktérítő körüli országok valamennyit tömöríti. A Bill Gates, Obama és más beruházókkal is volt egy kezdeményezés a tiszta technológiák érdekében a korai jelzőrendszereket, nek a használatát, a az, amit a Cruise rendszernek nevezünk, és a klimatikus jelzőrendszereket az is sérülékeny országokban. Németország nagyon sokat tett ezen a területen. Ide tartoznak még a trópusi erdők is. És megemlíteném Afrikában a megújuló energiák programját. Tehát mindezek a konkrét projektek és más további projektek területén is már 2016-tól fontos előlépéseket kell elérni. Az utolsó P, az pedig a COP22, ami majd Marrakesben lesz, és ugyanebben a szellemben dolgozunk a marokkói kollégákkal, ugyanúgy, hogy a peruiakkal együtt dolgoztunk a COP21-be, azért, hogy majd Marrakesben, novemberben, annak megfelelő időpontban jó eredményeket érhessünk el. Nagyon sok informális és formális találkozó lesz. Ezen a négy P és cselekményen kívül tovább kell lépnünk más ágazatokban is, amelyekre nem vonatkozott, vagy ne, amelyeket nem fed le a párizsi megállapodás. közlekedés például, a tengeri szállítás, tengeri közlekedés a Montreali jegyzőkönyv megállapodást aláírok, egyetértetek abban, hogy a HFC hűtőgázokat ki kell váltani, és itt gyors döntésekre lesz majd szükség. Ezek különböző módon meg kell, hogy szülessenek, de sürgős lépéseke lehetővé kell, hogy tegyék majd, hogy ugyancsak tovább lépjünk ezen területeken. Tisztelt képviselők, a Párizsi megállapodás nyitotta úton remélem és meggyőződésem, hogy az Unió tovább fog lépni ezen a területen bolygónk megvédése érdekében. Tovább, különböző kezdeményezésekre van szüksége területen. Az első a doai módosítás ratifikálása, a kiotói megállapodás további részéhez. Már csak néhány ország hiányzik, őket is be kell kapcsolni. A második kezdeményezés a párizsi köz, kötelezettségvállalások 2030-ig. Itten például az ETS és a szénkibocsátási kérdések, illetve azok az ágazatok, amelyek például közlekedés, mezőgazdaság, amelyek nem részei az ETS rendszernek. Fontos, hogy a döntéshozatali rendszerben is tovább tudjunk lépni, és az első ETS irányelv megfelelő felülvizsgálata megtörténhessen. Fontos az Európai Energiaunió annak érdekében, hogy hangoztassuk azokat az új munkahelyeket, amikkel ezekkel ter, teremthetünk. Ez az ökológiai változás, ez nem csak egy korlátozás vagy egy nehézség, hanem sok előnyt is hozhat ambiciózus projekt, megerősíthetjük a megújítható energia projekteket és a jobb felhasználást, és itt is számítok a Európára, hogy ez sikerüljön. Továbbá a déli partnereinknél a fenntartható fejlődés megerősítése nagyon fontos. Az Európai Unió az elsőfokú szereplő a klímakérdésben, és pénzügyi, technológiai és szakértői tevékenységet is fontos ezekben az országokban előmozdítani. Tehát a konf- Párizsi konferencia kétségtelenül egy siker a klímaváltozás eh, elleni küzdelemben. Ugyanakkor ez nem egy végső pont, hanem ezt a tevékenységet tovább kell fejleszteni, és az Európai Uniónak döntő felelőssége van ebben. Az önök parlamentjének fontos szerepe lesz, hogy az európai ambíciókat tovább vigyük. És még utolsó szóként szeretnék hangsúlyozni egy dolgot, amit nem szoktak gyakran emlegetni, pedig fontos. A Párizsi konferencia nem csak a klímával foglalkozik, hanem általában a természetet, a közegészségügyet, a biodiversitást, az élelmiszerbiztonságot és átfogóban a fejlődést szolgálja. De Ugyanakkor ez egy megállapodás a béke és a biztonság érdekében is, és erre nagyon oda kell figyelni a megfelelő víz és élelmiszer e-, elégtelensége, a túlzott felmeleg, felmelegedés, a foszilis forrásoknak a folytatott küzdelem az előbb-utóbb általános konfliktusokat hozna létre. Ahogy már Párizsban is ezt elmondtuk, fontos a világot a megújítható energiák irányába terelni, és ez egyben a béke célját is szolgálja a jelenlegi és a majdani generációk érdekében. Kaotikus és bizonytalan világunkban ez fontos a nemzetközi biztonság szempontjából, ahol Európa teljes részt vállalt és fog vállalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig a néppárti frakcióban Líze képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Én is szeretnék először gratulálni a francia külügyminiszternek, Laurent Fabiusnek, a önök önvezető szerepe kulcsfontosságú volt abban, hogy sikerre jutott a megállapodás Párizsban, jól végezte a munkáját, energiáját, teljes politikai súlyát bedobta. És azt is köszönöm, hogy ön személyesen, és ön is elnök úr, megköszönték Miguel Arias kanyétének a munkáját, és itt az öt kollégám Güsz Eichhout is, is ö, utalok, aki szintén megköszönte annak idején, dicsérte kányétét, halat nincsenek egy politikai oldalon. A legfontosabb az, hogy biztos jó munkát végezzen, ez történt most, Párizs előtt és Párizs után is. Ennek lesz a legnagyobb fontossága. Külügyminiszter úr, ez a megállapodás nagy súlyú nem csak a klímavédelem tekintetében, hanem ezekben a nyugtalan időkben, sőt ebben a 2015-ös nehéz évben, amely mögöttünk van, mutatta, hogy van azért stabilitás, és ön sikerre állt abban, hogy létrehozott egy megállapodást, létrehoztunk egy megállapodást, amely olyan országokat is magukba foglal, amelyek egymással éppen háborúznak. Az, hogy több mint 190 ország konkrét vállalást tett a kibocsátások csökkentésében, a szénmente, szénmentes gazdaság távol célját vállalva, mindenképpen áttörés. Az egyik 5 fokos cél tekintetében, ha őszinték leszünk, az egyes államok által vállalt kötelezettségek nem elégségesek a két fok eléréséhez sem. Az lett volna jó legalább azt elérni, mielőtt, mi tovább fokoznánk, a cél élesítését. Aztán rengeteg tennivaló még a légi közlekedés és a hajó közlekedés tekintetében. A parlament is világosra tette ezt már Párizs előtt is. Az ICAO és az AMO szervezetek ö, körében kell áttörést elérnie, sajnos még nem ért sikerrel, de azt legalább kimondtuk, hogy ezekben az ágazatokban tenni kell valamit. Személyesen szeretném kérni önt, hogy kormányában is meg más kormányokban is, ahol kapcsolatai vannak, legyen azon, hogy jöjjenek létre jogszabályok erre vonatkozóan. És ha az ICAO, a légiközlekedési szervezet nem képes a csökkentést elérni a kibocsátások terén, tehát nem csak a stabilizációt, hanem a csökkentést, akkor lehet, hogy a mi jogszabályaink kell, hogy életbe lépjenek a légiközlekedés ágazattal szemben is. Az nem megy, hogy minden ágazat vállal sokszor nagyon nagyra törő célokat. Beszéltünk olyan ágazatokról, mint a cél, az a célágazat, amely nagy terheket vállalt, nagyra törő vállalásokat tett, az nem megy, hogy ebből teljesen kimarad a légi közlekedés. Nagyra törő, de fair, méltányos elosztású tehermegosztásra van szükség. Mostantól persze a végrehajtásra kell koncentrálnunk, nagyon nagy munkám még előttünk e tekintetben. Köszönöm. Köszönöm, Lize úr. A Szociáldemokrata frakció nevében Van Bremt képviselő kapja meg a szót. Euh, Tisztelt Fabius miniszter úr, üdvözlöm itt a parlamentben. Először is euh, szeretnénk euh, gratulálni önnek az egész frakció nevében ahhoz a kitűnő munkához, amit elnökként végzett. Ön előkészítette, levezényelte, ez egy nagyon jó eredményeket hozott, ezt nagyon köszönöm. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak biztos úrnak is, mert a bizottság is nagyon fontos szerepet játszott az ambíciókat magasra helyezte, hidat vert a különböző koalíciók között, akikkel tárgyalt, és támogatta a francia elnökséget, és talán az önök E, e, közös munkája tette lehetővé, hogy ez a megállapodás létrejött. Úgy nem lehet ezt e, túlbecsülni. Első alkalommal Párizsban csak nem valamennyi állama a világnak fejlődő országok, feltörekvő országok, fejlett országok együtt vállalta kötelezettséget annak érdekében, hogy a klímaváltozását leküzdjük. E tekintetben a Párizsi az első valóban egyetemleges megállapodás, aminek döntő fontossága van a jövőt tekintetében. És ön is említette, hogy a 2015-ös év egy nagyon nehéz év volt a közel-keleti válság, Ukrajna válság, a migrációs kérdés és a párizsi támadások. Ez nagyon megosztotta a világot és Európát is. És Ilyen ö, tekintetben a klíma megalapodás egy nagy változás és egy kis optimizmus tett lehetővé a jövőt illetően, és Párizs a fények városa, a remények városa is lett, ez mindenképpen biztató. Ugyanakkor nem minden volt siker, ezt is látnunk kell. Az egyik legmegdöbbentőbb dolog ilyen tekintetben a légiközlekedés és a tengerhajózási ágazat. Ez a két ágazat összehasonlítható Dél-Korea és Németország összkibocsátásának a mennyiségével, és a 2050-ig mindez 270%-kal fog megnövekedni, ha nem történik változás, és ezt mégsem sikerült a megállapodásba bevenni így eh, mindkettőjükhöz az a kérdésem, hogy hogy fogjuk ezeket kezelni az elkövetkezendő években, hogy fogjuk azt elérni, hogy ez a két ágazat is bekapcsolódjon a megállapodás végrehajtásába. A ö, megállapodás szintjével nem értek egyet a néppárti kollégámmal. Szerintem a két fok is nagyon fontos, és az 1,5 is. És hogyha nagyon akarjuk, el tudjuk érni de visszafelé, visszalépni már nem lehet, de nem lehet hátradőlni, van egy nagyon jó megállapodásunk, de ez csak papíron van. Ha ezt sikerre akarjuk vinni, akkor dolgozni kell, végre kell hajtani, és ezt hát nézek a biztos úrra, hogy még ambiciózusabb célokat kell kitűzni. 2030-ig és 2050-ig vannak célszámaink, Kétségtelen, hogy a célok közül az alacsonyabbikat válaszoltunk, az IPCC megvál, végzett számításokat, a magasabb számokat kellene most már majd választanunk, és biztosítani kellene, hogy 95%-kal csökkenjenek a kibocsátásaink 2050-ig. Tehát a világot is figyelnünk kell, de csak akkor tekinthetünk a világra, ha saját felelősségünket teljesítjük. És itt tekintek a bizottságra is, hogyan és mikor láthatunk tovább lépéseket ezen a területen. És erre még a jelenlegi szabályozások felővizsgálata előtt meg kell, hogy történjen. Például itt gondolok az LTS-re. E és ha engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy önre tekintek Fabius úr ismételten, tehát nagyon hálás vagyok a munkáért, amit végzett, nagyon sok munka van ugyanakkor még előttünk, és ön nem csak a COP21-nek az elnöke, hanem ön a külügyminisztere is egy nagyon fontos tagállamnak. Tehát önnek erkölcsi kötelessége, nekünk valamennyünknek is, hogy ezt a felelősséget betöltse, és ebben számítunk önnek. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, Van Bremt asszony. Most a konzervatív frakció nevében Duncan úr kapja meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszter úrnak is. Valóban hatalmas eredmény volt ez, kiváló eredményt sikerült elérni. Ugyanakkor ahelyett, hogy este ünnepeltek volna, sokan úgy ébredtek fel, hogy nem voltak biztosak benne, hogy mit is tartalmaznak ezek a megállapodások. De ezek a megállapodások valóban rendkívüliek. Voltak olyan SMS-ek vagy tweetek, amelyeket talán nem kellett volna elküldenünk, de mégiscsak merész és kivételes megállapodásokat sikerült kötni. És a másfél fokos ambíció ahogy a kollégám is említette, ez is nagyon lényeges, de bármit is jelent ez, nem szabad levennünk a szemünket a célról. Az Európai Unió ambíciói mindössze 70%-át teszik ki a 2050-es céloknak, azt hiszem, hogy ezeket át kellene gondolni. A biztosnak is nagyon sokat köszönhetünk, nagyon sokat hozott ő nekünk Párizsból a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítása szintén nagyon fontos kihívás lesz, és a Párizsban kitűzött ambíciókat fogjuk majd követni. Gratulálok ehhez a kiváló eredményhez. Köszönöm, Duncan úr. Liberális frakció nevében Gerbrandi képviselő kapja most a szót. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem én is azzal, hogy megköszönöm Fabius miniszter úrnak azt a nagyszerű szerepet, melyet betöltött Párizsban a tárgyalások során Valóban történelmi megállapodás ez, mely világos jelzést adott arra, hogy a világ visszafordíthatatlanul megindult az alacsony szénkibajsatású gazdaság felé. És bár egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy Párizs csak egy papíron megkötött megállapodás még, azért nem lehet alábecsülni a papír értékét, mert erre volt szükség ahhoz, hogy a valóságos cselekvések is megszülessenek majd. Cselekvésekről beszélve, ahogy Péter Líze, én is szeretném hangsúlyozni, hogy valóban többet kell tennünk, mint amiben megállapodtunk Párizsban. Nem csak azért, hogy a két fok alatt maradjunk, hanem hogy még ennél fontosabb célként a másfél fok közelébe kerüljünk. Cselekvésekről beszélve az EU tetteiről szeretnék beszélni. Megvannak az EU szakpolitikái, ám kérdés, hogy elég hatékonyak-e a párizsi célok fényében? Mi a helyzet a szén szivárgás jelenségével? Ugye ez azt tételezi fel, ez a gondolat, ez a jelenség, hogy a világ nem követ bennünket a mi lépéseinkben. Most mit teszünk majd, hogy követnek? Aztán mi a helyzet 2020-as, 30-as, 50-es célokkal? Tekintetve az 1,5 fokos benchmark mértékre. Vajon Fabius úr, ön is úgy gondolja vajon, hogy az EU-nak fokoznia kéne erőfeszítéseit ez irányban? Végül pedig hadszoljak a versenyképességről. Mert ha a párizsi megállapodás egy dolgot világosá kellett tegyen a gazdaságaink számára, az az, hogy az alacsony szénkibocsátású gazdaság versenyképesebb, mint a magas széndiokszid kibocsátású. Ez nagyon fontos meglátás. Hogy egy példát adjak erről, ezen a héten történelmi változás történt az Amsterdami tőzsdén egy olyan vállalat, amely a fenntarthatóság éllovasa az Unilever, a történelem során először vált értékesebbé, mint egy olyan versenytársa, mint a Royal Dutch Shell, amit egyáltalán nem tekintenek ki lovasnak. Ez a tőzsdei árfolyamváltozás történelmi léptékű változásokat mutat. Fabius úr Kicsit aggaszt engem az, hogy Európa lemaradóban van a, a tiszta technológiákban való beruházásokban. Ön osztja ezt a gondolatomot, hogy ahhoz, hogy megőrizzük az európai versenyképességet, fel kell fokozzuk az alacsony szénképesség gazdaságba tett beruházásainkat. Köszönöm, Gerbrandi úr, most Egyesült Zöldek nevében Minőr asszony kapja meg a szót. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Fabius miniszter. Köszönöm szépen, hogy eljött Strasbourgba volt alkalmunk megünnepelni már a klíma konferenciát, és szívesen tesszük a jövőben is. A szövegben azt kell mondanom, mint a Billy Halliday szöveg mond, hogy a nehézet meg tudtuk lépni, a lehetetlenre még egy kicsit várni kell. Hát most azt mondja, lehetetlen a következő tennivaló, és van bizony tennivaló, Európának több ambíciót kell mutatnia tovább kell lépnünk a foszilis energiahordozóktól, alternatív, hosszú távú energiaforrásokra átállva. Tisztábban és, és jobban kell gazdálkodnunk az energiával, és a tagállamokban kell elkezdeni ezt a munkát. Az alacsony olajár jó bevezető lehet a foszilis energiahordozók lebontásában, és ön is erről beszélt a Le Monde-ban, Ez a nyilatkozatot köszönöm. A holland elnökség azonban úgy tűnik nem követi mindezt. Exma miniszter múlt héten beszélt a holland elnökség terveiről, holnap pedig Mark Rüte a belső piac fejlesztéséről fog beszélni a holland miniszterelnök. A technológiai fejlődés nagyon fontos, ám Európának radikálisabb lépésekre van szükség a, a fenntartható energiacélok megvalósításához, mint amit most ajánlanak. A Marekesi konferencia 2016-ban kerül megrendezésre, arra szeretném kérni, hogy segítsen bennünket itt is a lehetetlent elérendő. A 2015 volt a tárgyalások éve, amelyek lezárultak, a 2016-os év pedig a végrehajtás, a cselekvés éva kell legyen továbbra is aktívan kell mobilizálni a diplomáciát. Európa és a holland elnökség remélem, hogy egy olyan ambiciózus programot fogad el, amelyben ön vezető szerepet játszik. Köszönöm, minőrasszony, Most a zöld frakció Zsadó képviselője szó. Köszönöm, elnök úr, eh, biztos úr, miniszter úr, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Azt gondolom, hogy itt kellett volna lenniük akkor is, amikor szavaztunk erről a témáról, ugyanis ez a téma megérdemli azt a figyelmet, hogy az összes parlamenti képviselő itt legyen. Mindenki jogosan gratulált önnek és az ön csapatának azért a kiváló munkáért, amelyet Párizsban elvégzett. És remélem, hogy a következő elnökségnek is át tudják majd adni a munkának ezt a minőségét, illetve a munkamódszert, ugyanis a COP elnökségét is kiválóan vezényelték le. Az elején még haboztak, vonakodtak, amikor Franciaország beterjesztette a pályázati anyagát, de végül ez lett az ön karrierjének a csúcspontja. A másfél fokos célkitűzés lehetővé teszi nekünk, hogy kilépjünk a fosszilis tüzelőanyagok bűvköréből. Ismerjük el, hogy ez egy elég gyenge vállalás így önmagában. Ehhez még ki kell dolgozni a megvalósítási módozatokat. Fontos, hogy ez egy pozitív spirállá váljon, tehát hogy az államok valójában elkötelezzék magukat, és így elérjük ezt a másfél fokos célkitűzést. De hogyan lehet ebbe a spirálba belekerülni? Mindenkinek részt kell ebben vennie. Ma olyan kedvezőek a feltételek, mint talán még soha. Például a megújuló energiák, például a napelemek iránt nagyon növekszik az érdeklődés. Az olaj, gáz, illetve a szén iránt pedig kevésbé érdeklődnek. De amikor megnézzük a megújuló energiákba való befektetések számait, akkor azt láthatjuk, hogy a beruházásokban minden régió erősödik, kivéve Európát. Franciaországban is felére csökkentek 2015-ben ezek a beruházások, egy olyan időszakban, amikor mindenhol máshol ezek emelkednek az elnökség programjának a bemutatásában egyetlen mondat volt a, a klímaváltozásról, miniszter úr, egyetlen mondat. És ugyanez a légkör uralkodik a tanácsban is a klíma kérdésekkel kapcsolatban. A tagállamok, a vállalatok, a területi közösségek és a civil szervezetek mind kellenek ahhoz, hogy ez a spirál beindulhasson, ezért önöknek hatalmas felelősségük van, és a biztos úrnak is az önök felelőssége az, hogy megváltoztassák a tanácsban uralkodó légkört, megtehetik ezt a csúcs találkozókon, de mindenképpen rá kell venni a tanácsot, hogy ezt a másfél fokos célkitűzést átültesse a gyakorlatba, és 2020-ban nem szabad megváltoztatni a döntéseinket. Az a megújuló energiákra vonatkozó célokat is meg kell újítani, és ez nem történhet meg önök nélkül. És Fabius úr mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy a beruházások csökkenése megdöbbentő. Franciaország kezdeményez egy nemzetközi konferenciát, ahol pénzintézetek, bankok vehetnének részt, ezt a kezdeményezést önöknek kellene elkezdeniük, és akkor mindenki követni fogja ezt a példát. Köszönöm. E az EFDD frakció nevében a Frontek képviselő meg most a szót. <clears throat> Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és nagyon köszönöm a Párizsban elvégzett munkáját is, valamennyien nagyra értékeljük ezeket az eredményeket. A megállapodás szükségképpen egy kompromisszum volt, ugyanis 195 ország foglalt helyet a tárgyalóasztal mellett. De nagyon világosak a pozitív pontok ebben a megállapodásban, de érdemes megjegyezni azt is, hogy mi nem sikerült annyira jól. A dekarbonizáció célja az lenne, hogy a kibocsátások megszűnjenek, de mégis egyensúlyt kell teremtenünk az ember okozta kibocsátások, illetve a természetes kibocsátási szint között. Azt gondolom, hogy egyfajta mentséget kerestünk magunknak, és nem szabadna ezen az érven elindulni. Van néhány igen csak kísérleti szakaszban lévő és nagyon költséges technológia, még nem is vagyunk biztosak benne, hogy ezek hosszú távon mindenhol működni fognak. Szeretnénk valójában megismerni azokat a költségeket, amelyek ezen technológiák bevezetésével járnának. Ezek a technológiák csökkenteni lennének hivatottak a kibocsátásokat. Úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban még nem kaptunk kellő ösztönzést, kellő beruházást ezekbe az új technológiákba. Az új technológiák pénzügyi spekuláció áldozatává is válhatnak, úgy gondolom, hogy ezt is meg kell fontolni és vannak más olyan szakpolitikák, amelyeken az Európai Unió már dolgozott, például a kvótakereskedelmi rendszer, ezen kívül a megújuló energiák támogatása is ilyen. Ezeket tovább kell folytatni. Egyébként túl lassan következik csak be a változás. Itt vannak a 2020-as vállalások, de valójában arról kell gondoskodnunk, hogy a polgáraink részt vesznek ebben, hogy bevonjuk a helyi hatóságokat. Köszönöm szépen, most a függetlenök képviselő közül Stüger képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. A múlt héten Németországban bejelentették, amit mindenki tud már, hogy a médiumok, a politika, az uralkodó politikai elit járóláncám, vagy járószíján vannak. Pozitív hírok, híreket kell, hogy adjanak, például a klímakonferencia célról. A bizottság spin doktorra két, element, két elemet kapcsol össze, és felvetette a klímamenekültek jelenségét. Ez egy manipulatív politikai framing, egy, egyfajta ö, narratíva létrehozása egy propaganda motor, egyfajta kétütemű motor, amely még hivatott megoldani az Európai Unió minden problémáját ebben a narratívában. Ám a valóság más. A klíma menekült jelensége mögött nem feltétlenül a, a kölni klímafelmelegedéssel, a kölni események okozta klímafelmelegedés, és a klíma pedig lehűlni látszik az Európai Unió gondolata mögött. Ezek itt a fő tényezők. Most pedig Balcó képviselője szó. Elnök úr, köszönöm a szót az európai parlament december fifteen i ülésén itt foglalkozott részleteiben a párizsi klmakonferencia eredményeivel. miért kellett most ezt újra napirendre venni? láthatóan azért hogy a parlament köszönetet mondjon fabius miniszter úrnak aki a klmatalálkozó elnöke volt a kölcsönös köszönetnyilvántások el is hangzanak ebben nincs is baj de néhány kérdés ettől még megválaszolatlan milyen súlyúak a kötelezettségvállalások. mi történik akkor ha az egyesült államokban two thousand and sixteen ban republikánus politikai többség lesz akik tudjuk hogy nem osztják az obama adminisztrációnak a klmavédelmi elkötelezettségét. mi történik ekkor? a második legnagyobb kibocsátó a kiotói jegyzőkönyvet alárta nem ratifikálta. és egy másik kérdés ha az eu támogatja a fejlődő országokat anyagilag a klmaberuházásokban ez azt is jelenti hogy például magyarország mint az eu tagja támogatja azt a knát amely az ország legnagyobb a világ második legnagyobb gazdasága hatalmas pénzügyi tartalékokkal? szóval van még néhány megválaszolatlan kérdés. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársak, köszönöm a hozzászólásokat. Most pedig a zárszó jogán visszaadom a szót Fábius miniszter úrnak. Parancsoljon Ah, oui. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen az észrevételeiket, kérdéseiket. Köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak, köszönete azoknak is, akik nem szóltak hozzá. Azt akartam mondani, elnök úr, hogy meghallgatván, amit hallottam, Ö, azt is mondhatnám, hogy minden nap ö, ö, jönnék ide, mert nagyon kellemes volt. De hogy komolyra fordítsam a szót visszatérek azokra a gratulációkra, amiket mondtak a biztos úrnak, ez teljesen helyén való volt. A francia diplomáciát illetően kicsit finomabban fogalmaznék, de majd ezt a végén teszem. Viszont először is többen önök közül említették a másfél fok, két fok, mint ambíciókat, ami mindenképpen nagyon fontos, és amit mindenki elismert ebben a megállapodásban, Lehetett volna, hogy nem egyezünk meg, mert hát végül is korábbi konferenciák na, nem igazán voltak a siker példái, ahogy ezt szokták fogalmazni a külügyminisztériumban de a legfontosabb veszély az az volt, hogy megállapodunk, egyetértünk, de egy minimális ambíción, és ugye itten erről volt szó. De hogyha őszinték vagyok, akkor világos, hogy mindent nem sikerült elintézni, de hogy 180, 195 országgal megállapodni ellenvélemény nélkül egy olyan tartalomban, ami rendkívül ambiciózus, ez a mi Párizsnak a sikerét jelenti. És itt jön be a másfél fok, két fok kérdése. Hosszú vita volt erről, és ugye látják, hogy nem egészen ugyanaz a megfogalmazás a kettő fok és az másfél fok tekintetében. Már a két fokot sem volt könnyű elérni, a G20-akon Oland úrnak a helyén, helyet tárgyaltam egyik alkalommal, már ott is nagyon nehéz volt elérni a két fokot. De mi volt itt? Mégiscsak volt egy dinamika nemzetközi konferenciákon. Voltak nagyon erős hozzászólások például a kis szigetekről, az ő képviselőikről, akik természetesen azt mondták, hogy jó a két fok, de hogyha nem írnak másfél fokot, és hogyha nem hozzák meg a másfél szokos, fokos intézkedéseket, akkor ebben azt mondják, hogy gyakorlatilag mi már nem is létezünk. Itt nem csak arról van szó, hogy lehet-e jól élni vagy nem élni, hanem egyszerűen mi nekünk nincs jövőnk, mert elönt a, a víz. Tehát ez olyan, ez nagyon fontos volt, és az országok spontán módon mentek a másfél fok irányába. Ma, amikor összeadjuk a különböző számokat, akkor inkább a három fokot kellene elérni, legyünk őszinték. De a párizsi megállapodás és az ezzel kapcsolatos további döntések, mert ez egy hosszú folyamat volt, a három fokról a kettő fokra, illetve a másfél fokra jutottunk el, és ennek különböző konkrét akciókat is jelentettek, amiket önök közül néhányan itt eh, megemlítettek. Nem, eh, tudományos innovációkról, beruházásokról van eh, itt szó. Nem vagyok igazán nagy szakértője ennek a kérdésnek, ezt be kell, hogy valljam, valljam de foglalkoztam a kérdéssel, és meggyőződésem, hogy igenis lesznek komoly technológiai változások, amik lehet, lehetővé fogják tenni, hogy az energiák fontossági sorrendje megváltozzon ahogy önök között is már említették, sok tekintetben az megújuló energiák sokkal kevesebbe kerülnek, mint a rendkívül szennyező energiák, mint például a szén. Tehát el fogunk mozdulni ezek irányába. Tehát egyfelől a az ambíciók és az egyetemlegessége a megállapodásnak, ezek nem mondtak egymásnak ellen, hanem inkább kiegészítették egymást. Sokan említették a légiközlekedést és a tengeri közlekedést, és igazuk is van, és az Európai Unió, több fél köztük az Európai Unió volt az, amelyik azt szerette volna, hogy megemlítsük a nemzetközi ö, szállítást és közlekedést. De ismerik a mechanizmust, a konszenzusos mechanizmust, kiderült nagyon gyorsan, hogy nagyon komoly ellenállásba ütközött ez, mondjuk ki, több feltörekvő ország részéről és az öböl államok területéről. Tehát nem volt lehetséges konszenzust elérni a e tekintetben. Ez nem jelent ugyanakkor akadályt, mert az, két nemzetközi szervezet, a közlekedési és a tengerhajózási, és a COP21 vezető is mind mobilizálni fogják magukat ebbe a tekintetbe. Az ICAO 2016. szeptemberében fog hozni egy határozatot, hogy 2020 után stabilizálják a kibocsátásukat, az Európai Unió pedig nagyon oda kell, hogy figyeljen erre, és kompromisszumokra kell készülni. Ami a tengerhajózást illeti, Értem kevésbé előre haladottak a tárgyalások, de a párizsi megállapodásban benne van, hogy meg kell nyitni a tárgyalásokat a Nemzetközi Hajózási Szervezet keretein belül, és a tengerhajózási kibocsátások helyett pedig világszintű mértékeket kell megállapítani. De abszolút igazuk van, mert ezek nagyon nagy mennyiségű üvegházhatású gázokat bocsátanak föl, de még az idén komoly erőlépést kell tenni a e tekintetbe. Többen szóltak arról is, és igazuk van, hogy alacsony szén, magas szén versenykérdés. Ezek központi kérdések Nincs itten ellenállás, vagy ellenzék, hogy egyfelől a üvegházhatású kibocsátások, és másik oldalon a versenyképesség, és harmadiként a foglalkoztatás. Nyilvánvalóan kellene különböző kisintézkedések, átalakítások, de meggyőződésem, hogy a versenyképesség nem csak az olyan országoknak, mint a miénk, hanem világméretekben is be kell, hogy kapcsolódjon az alacsony szénre való áttérésbe. És azt hiszem, hogy Zsadó úr tette fel a kérdést, hogy a beruházások csökkenéseinek kérdését. Már eddig is láttuk, hogy a közberuházások, közbefektetések, amelyek nagyon fontosak, a magánszektorban is van egy változás, és ez nagyon jó, ezt kell felgyorsítani. Nekem úgy tűnik, hogy fontos hogy az országok fokozatosan csökkentsék a foszilis tüzelőanyagok támogatását. Az Európai Tanács 2013-ban erre hozott egy határozatot, és Franciaország abban az időben azt mondta, hogy például a külföldi export hitelezéseket csökkenteni kell a szenes erőművek exportja esetében. Az olajárak alacsonyak, önök is ismerik a számokat, 100 milliárdról beszélünk most, amit nekünk gazdag országoknak kellene adnunk a szegény országoknak a klímatámogatásra. De a foszilis üzemanyagoknak a támogatása az több mint 500 milliárdot tesz ki. Hogy Sadó úrnak válaszoljak, támogatni kell a magánszektor résztvevőit, hogy ne ruházzanak be, sőt, vonják ki a beruházásaikat az erősen széntartalmú ágazatokból. Ez egy megfelelő mozgalom, egy norvég alap, kiadta az utasítást, hogy ebből az ágazatokból ki kell vonulni. Vagy például az angol központi jegybanknak a kormányzója is azt mondta, hogy a azt látjuk, hogy a szenes szektornak lesznek nehézségei, és miközben oda nagyon nagy összegeket ruháztak be. A magánszektor tekintetében pedig meg lehet kérni a ö, hitelminősítőket, illetve a bankokat, hogy vegyék figyelembe a, körny- a klímakockázatokat és a ö, szén ö, hatását. És ez mindenképpen nagyon hasznos lehetne. Ezzel párhuzamosan ö, fenn kell tartani egy fokozatos erőfeszítést a megújuló energiákba való befektetés érdekében. Juncker alap, strukturális alapok, Európai Beruházási Bank és egyéb projektjait lehetne mobilizálni máj, márciusban lesz európai tanácsülés, és szerintem ez alkalomból a bizottság majd el fogja mondani a párizsi megállapodás értékelésével kapcsolatos gondolatait. És végezetül, mert nem szeretnék túl hosszan beszélni, és a ö, gratulációkhoz, amiket önök tettek, mert másképp nem tudom ezt mondani. Ami az Európai Uniót illeti, Kanyéte biztos úrnak a szerepe, a luxemburgi elnökség szerepével, ö, igazán nem ö, nincs ö, mit mondani. Ami a francia diplomáciát mondja, még akkor is, hogyha az én közvetítésemmel eléggé elpirult, és a szerénységünket mindenki nagyon jól ismeri, valójában azon gondolkodtam, hogy a mi szerepünk és az én szerepem mindössze annyi volt, hogy elősegítettük és diplomáciai módon a ö, bolygók együttállását idéztük elő. A ö, bolygó az maga 2015-ben komoly katasztrófák voltak, és egy tudatra ébedés volt a közvéleményben. És ez a katasztrofális helyzetnek volt egy jó ö, oldala, ha lehet ezt mondani, még világosabbá tette, hogy megállapodásra kell jutni. És ez segítette a tudat, az öntudatra ép, ép, ébredést. És az első ö, planéta, amely, a bolygó, amely a miénk, az pedig az volt, amelyekről ez pedig a tudományos bolygó. Szeretnék itten eh, tisztelegni a tudósok kitűnő munkája előtt, különösen a zsek munkája előtt, amelyek eh, kimutatták és számszerűsítették a veszélyeket. Amikor 5-10 évvel ezelőtt voltak e-, értekezettek, a fele eh, időt arra fordítottuk, hogy egyáltalán van-e klímaváltozás, a második pedig az volt, hogy az emberi tevékenység következtében van ez. Én nem mondom, hogy ez felesleges vita, de ez nagyjából eltűnt, legalábbis nagyon sok országban, és ez a tudósok munkájának köszönhető, és ezek a tudósok nagyon sokat segítettek. A harmadik ö, bolygó, ez pedig a társadalminak nevetném. Nagyon erős kibocsátó országok, például Kína nagyon a legnagyobb kibocsátó, amely nyilvánvaló okok miatt, gyakorlati, gazdasági, társadalmi egyéb okok miatt nagyon fontos szerepet játszott. Obama elnök aki kötelezettséget vállalt határozottan, és természetesen az Európai Unió és más országok is. De ez mindezt tette lehetővé, hogy nagyon erős előrelépés történjen a gazdasági területszerepliknél, az önkormányzatoknál, civil szervezeteknél E, vallási szervezetek is, e, és ez, a, ez az, amit én politikai, társadalmi bolygónak nevezek, ez tette lehetővé, hogy a Párizsi konferencia egészen más körülmények között za, ö, e, bonyolodjon le, mint a kopenhágai. És az utolsó bolygó az pedig a ö, diplomáciai. A feladatunk az volt, hogy valamennyi országgal és az Európai Unióval is az konvergenciát segítsük elő a 29 cikkel és a 140 döntési ponttal. Sokszor felteszik nekünk, hogy jó diplomaták munkája, és így tovább. És erre szoktam mondani kicsit humorosan, hogy nem igazán értem, hogy miért értük el ezt a sikert, de inkább nem akarom megérteni a sikert, mint hogy a bukásnak a kitűnő érveit fogalmazzuk meg. Tehát amikor áttekintem az elvégzett munkát, akkor ez egy kicsit olyan, mint a szobrász munkája. A szobrász ugye elővez egy nagy darab anyagot, ez volt Kína, az Egyesült Államok, Európa, India, és ezeket a nagy blokkokat kellett valahogy összeállítani és formába önteni. Aztán jönnek a kisebb blokkok, amik ugyancsak fontosak, mert ha nincs konszenzus, akkor nincs megállapodás. És mindezt form, ebből formát kellett létrehozni, de úgy, hogy egyik se vesszen el. És ez volt az a munka, amit mi elvégeztünk az átláthatóság szellemében, bizalmi légkörben, amit többször is hangsúlyoztak, és végül majd át fogok adni egy kis kalapácsot Schulz úrnak, ami a leghíresebb kalapáccsá vált, Elég ritka, hogy nemzetközi konferenciákban végül mindenki összeölelkezik és egymásra borulnak. Tehát egy nagyon nehéz, nagyon veszélyes, nagyon bizonytalan, nagyon komplex világban első alkalommal, hála mindenki munkájának, végül is sikerült valamit elérni, ami lehetővé fogja tenni nem csak a jelenlegi generációnak, hanem a további generációknak is, hogy jobban éljen. És ahogy ezt hangsúlyozták, ezek olyan ö, helyzetek, ami nincs mindig meg az ember életében, a politikában. Köszönöm, hogy ezt mind lehetővé tették. Köszönöm, miniszter úr. Ezzel zárjuk a témavitáját.